Kollégák, kérem, foglaljanak eh, helyet. Először is Linda McEwen vagyok. Én vagyok a Fejlesztési Szakbizottság elnöke, és szeretném üdvözölni a Libe Szakbizottság béli kollégákat, főként eh, a társ elnökömet, Gál Kinga asszonyt, aki az első alelnöke a Libe Szakbizottságnak, üdvözlöm őt is, a szakbizottságunkban. Nagyon fontos kérdésről fogunk beszélni, amely szinte naponta szerepel a hírekben. Nagyon szomorú történésekről hallhattunk a földközi tengertérségében, sokan menekülnek a szegénység, a konfliktusok elől a fejlődő országokból. Tehát a fejlesztés és a migráció közötti kapcsolat nagyon fontos mindannyiunk számára, és sok szavazónk számára is fontos ez. Nagyon kényes kérdéssel foglalkozunk ma. Ez Európai Unió fejlesztési politikája, segítségnyújtási politika, és ez átfedés mutat a szabadságokkal, a biztonsággal. Így az Európai Unió, illetve a tagállamok hatáskörei is fedik egymást itt, hiszen itt megosztott hatáskörök vannak az Európai Unió, illetve a tagállamok között. De természetesen az egyik alapillére a fejlesztési politikának az az, hogy koherenciára van szükség a fejlesztés érdekében, és az egyértelmű politika kidolgozása, amely működőképes a konfliktusban élők számára, a szegénységben élők számára, a fejlődő országokban egy olyan politikára van szükség, amely elfogadható nálunk is, és nagyon nehéz ezt összeegyeztetni, és pontosan ezért találkozunk ma itt, hogy beszéljünk erről. Remélem, hogy a hozzászólóink nem csak a problémát fogják elemezni, hanem javaslatokkal is élnek majd, hogyan lehetne megoldani ezt a kérdéskört. Tudjuk, hogy nagyon bonyolult ez a vita nálunk, például hazámban, amikor azt mondják, hogy mi nem akarjuk azt, hogy az emberek elhagyják a hazájukat, nem akarjuk, hogy kockáztassák az életüket, azáltal, hogy Európába jönnek, ugyanakkor nagyon sok országban vitáznak a bevándorlásról, nagyon kényes kérdések ezek. Remélem, hogy a hozzászólóink potenciális javaslatokkal tudnak élni, és elemzik a helyzetet. Négy nagyon kiváló meghívottunk van itt, itt van körünkben az Ambrosio, aki az EU belső migrációs szervezetének képviselője, Basia Papadoulou asszony, aki az európai menekültügyel foglalkozik, itt baloldalt ül mellettem, az Afrikai Unió Európai megbízottja is itt van, Bandeo úr, ugyancsak a baloldalomon ül, és Connie Reuten a Szolida civil szervezet képviseletében. Üdvözöljük Önöket mindkét szabadság nevében, és érdeklődéssel hallgatnám meg azt, hogy mit mondanak. Nagyon fontos kérdéskörről van szó, egy olyan kérdéskörről, ahol az Európai Uniónak egyetemű hatásköre van. Gál asszony, most ön kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Linda meg Evan asszony. Úgy vélem, hogy a Libaszta Bizottság részéről elmondhatjuk azt, hogy ez a kezdeményezés, hogy egy közös eszmecsere legyen ebben a kérdéskörben, ez üdvözlendő. Szerintem nagyon fontos része a migrációnak a DEVE, illetve a LIBE hatáskörébe tartozik. 2015-ben lesz a saját kezdeményezés jelentésünk a földközi térségében alkalmazandó stratégiáról, beleértve itt a migrációt is, és ez az eszmecsere mindenképpen hozzáadott értéket jelent a vitánk szempontjából. Hogy eh, rátérjek a vendégeinkre, először is meghallgatjuk Angioni Ambrézió urat, a Nemzetközi Migrációs Szervezet eh, igazgatóját. Én szeretném, hogyha a vendégeink 8 percben fogalnák össze a mondandójukat. Ambrózi úr, meg is adom ennek a szót. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívásukat, üdvözlöm mindannyiukat. Szeretnék eh, néhány pontot eh, felvetni, amely szerintem fontos a migráció és a fejlesztés szempontjából. Kevés az időnk, ezért nagyon fontos az, hogy bizonyos olyan kérdésekre koncentráljunk, amelyeket mi prioritásként kezelünk. Azzal kezdeném, hogy néhány mitoszt eloszlatok, amit láthatunk, amikor a migráció és a fejlesztési politika kapcsolatáról beszélünk. Először is az az elképzelés, az a koncepció, hogy amikor a migrációról, a migrációs politikáról beszélünk, akkor egyfajta természetesen, természetes átutatása van a migrációs politikának a határkezelési kérdésekre, vagy a vízum kérdésekre. A migrációs politika az nem csak arra korlátozódik, hogy ki érkezik be a területünkre, hanem arról is szól, hogy hogyan bánunk azokkal, akik hozzánk érkeznek. Tehát meg kell változtatnunk a hozzáállásunkat az ellenőrzéstől, annak irányában, hogy jobban használjuk fel ezeket a jelenségeket. Nagyon fontos ezt leszögezni már az elején. A második mítoszt, amit szeretnék eloszlatni, az az, hogy amikor a fejlesztésről és a migrációról beszélünk, akkor úgy gondoljuk, hogyha a fejlesztést javítjuk a kiinduló országokban, vagy a, a tranzit országokban, akkor a migrációs mozgásokat elrettentjük, vagy megállítjuk. Ez nem feltétlenül igaz, mert a történelem megmutatta azt, hogy nem feltétlenül igaz ez, másrésztről viszont ez nem is helyes, nem az a kérdés, hogy meg kell -e állítani a migrációt vagy a mobilitást, hanem inkább az, hogy hogyan lehet ezt úgy kezelni, hogy ez előnyünkre váljon. Tudjuk a tapasztalatokból, és a saját élettapasztalatunkból is, hogy a migráció nem csak az alulfejlett országok irányából érkezik, pont ellenkezőleg a, egy ország fejlődése során eljön az a pont, amikor a fejlődés már javult, de mégis megvan az akarata az embereknek arra, hogy a még jobb megoldások felé induljanak el. Szerintem ez a terem is ezt példázza mindannyian. Máshol dolgozunk, mint ahol születtünk, része vagyunk a világ mobilitási áramlásának, nem fejlődő országból származunk, nem az éjség az, ami arra kényszerített bennünket, hogy elhagyjuk az országunkat, és mobilis életet éljünk, hanem másfajta szükségszerűségek készítettek bennünket erre. A, másod, a harmadik mitosz, amelyet el kell oszlatnom, amikor a migrációról és a fejlődésről beszélünk, akkor nem csak a délfejlesztéséről kell beszélnünk, a világ déli részének fejlesztéséről, nem csak a kiinduló ország vagy a ország fejlesztéséről van szó, hanem beszélni kell arról is, hogy a fejlődést fel lehessen tartani, garantálni lehessen, nálunk is, a világ északi részén. Tehát egy kétirányú utcáról van szó, nem csak arról van szó, hogy a világ egyik eh, részének segítünk fejlődni, a migrációt fel lehet arra is használni, hogy a saját fejlődésünket is fenntartsuk, sőt javítsuk azt. A migráció és fejlesztés, ahogy ez elhangzott a bevezetőben, nagyon komplex kapcsolatot képvisel, és eh, egy kicsit olyan ez, mint amikor fiatalok voltunk, és összekötöttük a papíron a pontokat, és voltak olyan pontok, amelyeknek nem volt semmi értelme, de aztán megpróbáltuk kialakítani a pontok között a kapcsolatot, és így a kép sokkal tisztábbá vált a végére, és láthattuk azt, hogy mi volt fontos, mit kellett látni. Tehát azok a pontok, amelyeket most össze kell kötnünk a migráció és a fejlesztés kapcsán, azok komplexek, többrétegűek, és nagyon fontos az, hogy megértsük azt, hogy mennyire többrétegűek és összetettek ezek a kapcsolatok. Mert hogyha megértjük a komplexitást, akkor ez eldöntheti az egyensúlyt a pozitív, hatékonyabb politikák irányába a pontok egymást kölcsönösen is befolyásolják. Itt nem csak arról van szó, hogy a fejlesztés befolyásolja a migrációt, hanem fordítva is, tehát ezért nagyon fontos az, hogy megértsük ennek a témakörnek az összetettségét. Nagyon fontos megérteni azt, hogy a migrációs politikánk összhangban áll, illetve kapcsolatban áll, befolyásolja a munkaerőpiaci politikánkat, de ugyanígy a kereskedelmi vagy környezetvédelmi politikáinkat is. És ez csak egy rövid felvázolása mindennek. De megemlíthetném még itt az egészségügyi politikát, az oktatásügyi politikát is. Persze, mi most történelmi pillanatot élünk meg, amikor a nemzetközi közösségben is sokat beszélnek a 2015 utáni programokról, meghatározzák a következő 50 évre vonatkozólag a politikákat. Úgy vélem, hogy ezeket a kapcsolatokat újra kell gondolnunk, és el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen eszközöket használtunk eddig arra, hogy segítsük a migráció és a fejlesztés kapcsolatait. És amíg felismerjük azt, hogy a bevándorlás a három pillért befolyásolja a gazdasági, a szociális, illetve a közvédelmi pillért. Vannak olyan területek, amelyek ugyancsak fontosak, és amelyekre gondolni kell, és a vitában ezekre mindig koncentrálni kell, mert a sikerünk ahogy támogatjuk ezeket az elemeket, az nagymértékben befolyásolja majd a sikerünket általában. Az egyik elem a migráció fejlesztés kapcsán az a jogok kérdése, hogy kifejlesztjük ezeket a politikákat, itt főleg az emberi jogokra gondolunk. Nagyon fontos ez, egy egyszerű okból kifolyólag. A világ számos részén a migránsok azok, akiknek a legsúlyosabb, legkeményebb emberi, eh, társadalmi árat kell megfizetniük, nagyon bizonytalan környezetben élnek, nagyon gyakran kivannak téve eh, annak, hogy nem férnek hozzá az alapvető szolgáltatásokhoz, infrastruktúrákhoz, és eh, nagyon gyakran kivannak téve a további igazságtalanságnak, megkülönböztetésnek, és hogyha a bizonytalan környezetben kell élni, és a saját jogaik is bizonytalanok, akkor az nem segít abban, hogy hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy pozitívan járuljanak hozzá az adott ország fejlődéséhez. Tehát, hogyha foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, megpróbáljuk elérni azt, hogy a megfelelő jogi keret jöjjön létre a migráció számára, ez a legfontosabb lépés, amit meg lehet tenni ahhoz, hogy a migránsok hozzájárulhassanak, hozzájárulhassanak a saját országuk, illetve a származási országuk fejlesztéséhez. A jogok, az emberi jogok kérdése a migránsok esetében sokkal fontosabb, sokkal jobban vonatkozik arra, amit humanitárius migrációnak neveznek, vagy kényszerített migrációnak neveznek. Manapság nagyon sok menekült van, illetve lakhelyét elhagyni kényszerülő ember van, azért, mert háború vagy bármilyen más súlyos helyzet fenyegeti őket. A második világháború óta először láthatjuk azt, hogy mintegy 50 millió embert érint már ez a migráció, ez a fajta migráció. Ez nem csak humanitárius probléma, ez egy óriási akadály a fejlesztés támogatásához a világ számos részén. Nem csak amiatt, hogy az infrastruktúra gondot jelent, vagy súlyos katasztrófák történtek, például földrengés. nem csak arról van szó, hogy újjá kell építeni az országot, hanem itt arról is szó van, hogy elvész az emberi tőke. Azt láthatjuk, hogy ez megtörténik. Hogyha arra gondolunk, hogy mekkora az ára a szíriai háborúnak a fiatalokra nézve, akkor láthatjuk, hogy milyen hatása lesz ennek a mai helyzetnek a jövőben, akkor, amikor majd újjá kell építeni ezt az országot, és ez csak egy példa a sok közül. Sokkal határozottabban kell fellépni ahhoz, hogy harmonizáljuk a fellépésünket az ilyenfajta katasztrófák esetében. Folytatnunk kell a többi politika összekötését is olyan politikák összekötését, amelyek nem közlenül kapcsolódnak a migrációhoz, egészségügy, oktatásügy, fejlesztési politikák, és sokkal koherensebb megközelítést kell alkalmaznunk akkor, amikor megpróbáljuk ezeket a helyzeteket megválaszolni. Ez vonatkozik arra is, hogy látni kell azt, hogy a migráció milyen hatással jár a környezetvédelmi politikákra nézve, és a környezetvédelmi politikák milyen hatással vannak a migrációs kérdésekre és a migráció kezelésére. Egyértelműen szükség van arra, hogy erősebben fókuszáljunk a migrációra, az ellenállás kérdésében, például hogyan tudnak ellenállni a környezetvédelmi degradációs kérdéseknek, milyen megehetésük lesz. Nagyon sok eh, embert érint a környezet eh, romlása, negatívan érinti őket, és eh, a migrációt fel lehet használni a közösségek ellenálló képességének javítására. Ez nagyon fontos tényező a napi életünkben, bárhol legyünk a világon, a környezetvédelem a környezet romlása, a klímaváltozás, ez egy tény, és eh, ezért is koncentrálni kell erre az aspektusra. Amit szeretnék itt átadni üzenetként, az nem csak az, hogy mennyire komplex ez a kérdéskör, a migráció, a fejlesztés kérdése, hanem az is, hogy eh, milyen kölcsönös eh, együtthatás van a migráció és a fejlesztés között, egyik befolyásolja a másikat, és átfogó megközelítést kell alkalmaznunk a két jelenség kapcsán, hogyha tényleg szeretnénk megfelelő politikákat elérni. És mivel már arról beszéltünk az elején a mai vitának, hogy milyen megoldások lehetnek, nos hát ha tudnám a megoldást erre a kérdésre, akkor valahol máshol lennék, nincsenek kész megoldásaim, de néhány válasz, amit adni tudnék, azok közül az egyik az az lenne, hogy mindig azt halljuk a viták során, a, hír, a hírekben, vagy akkor, amikor csak beszélünk az ott dolgozókkal, hogy a harmadik országokkal való együttműködés, a származási ország, a országgal való együttműködés nagyon fontos eh, elem, ez egy transnacionális kérdés eh, nem lehet egy ország részéről ezt kezelni, itt mindenképpen nemzetközi együttműködésre van szükség sokkal jobban, mint korábban, főként akkor, hogyha A pontból B pontba mozdulnak el az emberek, és itt többszörös elmozdulás előfordulhat, tehát transnacionális kérdés ez, és itt a kérdés az az, hogy hogyan fogalmazzuk meg az együttműködésünket a tranzit, illetve a származási országokkal. Fontos hangsúlyozni ennek során azt, hogy a fejlesztési aspektusa a migrációnak nem csak a harmadik országokra, a tranzit országokra vonatkozik, hanem arra az országra is, ahol megérkeznek a migránsok. Át kell gondolnunk azt, hogyan bánunk a donor fogadó viszonyokkal, hogyan alakítjuk ki a két oldal közötti politikai együttműködést. Erről beszéltek legutóbb a külügyi szabadság ülésén is, és most abba hagyom. Köszönöm. Köszönjük szépen, Ambrosio úr. Most azonnal megadom a szót második előadónknak, Irandro excellenciás úrnak, az Afrikai Unió állandó Európai Uniós képviseletén dolgozó nagykövetnek. Azt hiszem nagyon fontos, hogy az afrikai perspektívát is megismerjük általa, és talán a kártumi folyamatról is tudna nekünk néhány dolgot mondani az afrikai migrációs politikáról. Nagykövet úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, asszonyok. Köszönöm a lehetőséget, hogy én is megszólalhatok ma délelőtt. A migráció valóban súlyos gond, egyre súlyosabb, különösen itt Európában, és persze Afrika szempontjából is bizonyos értelemben. Lenne néhány általános megjegyzésem először. A különböző típusú migrációs áramlásokról, a régiók közötti, a régiókon belüli és a nemzetközi migrációról. Ahogy az előző felszólaló is elmondta, a migrációt kontextusba kell helyezni. A 2015 túlmutató fejlesztési keret szempontjából is kell látnunk, de Afrika 2063-as céljai szempontjából, az afrikai partnerségi együttműködések szempontjából, a 11. EDF, a fejlesztési alap szempontjából, hogy az hogyan járulhat hozzá a fejlesztési agendához, mi a szerepe, mi lehet a szerepe a magán partnerségeknek, és így tovább. Ismerjük a push és a pull tényezőket, amelyek a migrációt befolyásolják. Nagyon is tudjuk, hogy a határokon átnyúló bűnszervezetek nagyban végzik az embercsempészetet és a tárgycsempészetet, és ezeknek egyre ö, súlyosabb hatásai vannak, a migránsok kiszolgáltatottak ezeknek a bűnhálózatoknak. Sajnos a migrációnak mindig negatív képzete van. Mindenki a migrációt azonnal az irreguláris migrációval azonosítja, amikor és azt nem látjuk, hogy sok ezer ember, ártatlan ember próbál akár átúszva szinte a tengeren menekülni valami elől. Az európai választók azonnal megijednek, ha a szót hallják egyfajta mentalitás van Európában, elegünk van belőlük, ne jöjjenek ide, menjenek innen, destabilizálják a mi gyönyörű, stabil világunkat, a mi kényelmes életmódunkat. Mindez sok EU tagállam politikájában konkrétan lecsapódik abban, hogy most hogyan választanak például a polgárok helyi és nemzeti szinten politikusokat, pártokat, képviselőket. Olyan képviselőket választanak egyre inkább, akik olyan demagóg szöveggel jönnek elő, hogy minden migráns veszélyt jelent. A migráció az egyik legfontosabb politikai tényező abban manapság, hogy Európában egy pártnak milyen esélyei vannak a választásokon, meg tud-e maradni a hatalomban, be tud-e kerülni a hatalomba. És láttuk azt is, hogy, hogy súlyosan megnövekedett az idegengyűlölet, a rasszizmus Európában. Hogyan lehet ezt kezelni? Egy biztos, hogy nem lehet az embereket megállítani. A migráció mindig is létezett a világban a legkülönbözőbb történelmi tényezők között, és folytatódni fog. Az embereket nem lehet megállítani. De az emberek mozgását lehet valamilyen módon kezelni, úgy, hogy lehetőség szerint a többség hát nyerjen valamit a dolgon. A, mind a befogadó ország, mind a kiindulási ország, és mind az egyén. Megvannak a nemzetközi szerződések, megállapodások, amelyekhez mindenkinek tartania kéne magát. A migránsok emberi jogairól sok rendelkezés szól, de egyre jobban előtérbe kerül az, hogy ezt hogyan tartják be. A migránsok többnyire kiszolgáltatott emberek, akik elkeseredettségben akár családjaikat is szétszakítva menekülnek. Nem akarnak terhére lenni egy másik társadalomnak. Nem ez a céljuk. Azért mennek oda, hogy megtalálják a helyüket, és értékes tagjává váljanak a választott társadalomnak. Munkát keresnek, dolgozni akarnak, meg akarnak élni. És van itt egyfajta álszentség, amikor a migránsokról beszélünk. Ha a gazdaságban a demográfiai és gazdasági politikai célok, elvárások miatt egyes embereket bűnbakká kell tenni, akkor sajnos a migránsok első között jelentkeznek egyesek agyában, mint lehetséges bűnbakok. Márpedig azért a migránsoknak is van képzettsége, vannak képességeik, és ha akarnánk, akkor be lehetne őket illeszteni egy nagyobb rendszer mozaik részeiként. Ha kevésbé képzett, koruk alapján, a gazdaság szempontjából nem túl hasznosnak minősülnek a bevándorlók, akkor az európai tagállamok nagyon is diszkriminálnak. Olyan vízumeljárások vannak, amelyek a, a, megakadályozzák az ilyen embereket abban, hogy reguláris, szabályozott bevándorlóként belépjenek az Európai Unióba. Ezen kéne dolgozni, hogy ne, ez ne így legyen, egy win-win helyzet álljon elő. Azáltal, hogyha szélesítenénk és elmélyítenénk a regionális integrációt, akkor a munkaerő mobilitása is nőne. Lévén, hogy az EU egy integrált piac, és egyre inkább az, a munkaerő vándorlása ugyanakkor gondot is okozhat az egyes tagállamok között. Különösen, hogyha ez a munkaerő nem is az EU-n belülről jön, hanem kívülről. Ezt mondják legalábbis sokan. De a retorikáról most térjünk át a tettek mezőjére. Régóta ismerjük ezeket a problémákat. Itt nem lehet ezt a problémát úgy kezelni, hogy találomra a, fe, a sötétben lövöldözünk politikai elképzelésekre, elkötelezettségekre, víziókra van szükség annak érdekében, hogy bármilyen kontextusban dolgozunk is, vagy teremtünk ilyen kontextusokat, az egy átfogó kontextus legyen. Az Afrika és az Európai Unió közötti párbeszédben vannak tematikus területek, hogy az embercsempészet, a csempészés általában, az irreguláris migráció, a visszatoloncolás, a munkavállalás célú mobilitás, a diaszporák helyzete, illetve a nemzetközi védelem kérdése. És külön foglalkozunk Afrika szarvával, ahol ugye nagyon élesen jelentkezik a migrációs probléma, erről szól a kartumi megállapodás. Van egy migrációs megállapodás is, a két hónappal ezelőtt 2015 januárjában megkötött tagállami egyezménye migrációról erről szól. Ugyanakkor látjuk, hogy Lampedúzában és környékén egyre sűrűbben történnek súlyos balesetek, és 18 hónap kellett ahhoz is, hogy a fő baleset után egyáltalán összeüljenek a felülősök, 2014. októberében volt ez, hogy ezzel foglalkozzanak és valami pozitívot megfogalmazzanak. Egy biztos, hogy a tagállamok között és a régió országai között különösen szoros együttműködésre lenne szükség az embercsempészet és a csempészet visszaszorítása érdekében. Az afrikai menekülők, migránsok több mint fele munkát keres. Ezért a Joint Migration Program arra irányul, hogy csökkentse az európai munkaerőpiacra neheződő nyomást, ugyanakkor mégis ö, ö, munkát találjon, amennyiben lehetséges ezeknek a migránsoknak, olyan nisekben, amelyek erre adódnak. Ö, az inkluzív növekedés, fenntartható fejlődés nem csak európai, hanem afrikai célok is. Múlt héten Tigaliban volt egy kerekasztal beszélgetés ahol a munkaerő szabad mozgásáról volt szó a kelet-afrikai régió országai között. És idén még, néhány hónapon belül várhatóan megalapítják az afrikai kontinens egy első szabadkereskedelmi övezetét, amely egyébként a munkaerő szabad vándorlására is vonatkozik egyes afrikai országok között. És ha ez megszületik, akkor az afrikai fejlesztési projektek is új távlatot kapnak, és lehet, hogy csökken a földközi tengeren keresztül áramló migránsok száma, mert Afrikán belül is jobban lehet vándorolni majd. A fejlesztési együttműködésben résztvevő partnerek az EU-Afrika pánafrikai program végrehajtása mellett elkötelezettek. És végül pedig az EU-afrikai partnerségben, amely a migrációról szól, erőteljesebb együttműködésre, részvételre lenne szükség az EU tagállamai részéről. Ugye a múltban ez a fajta párbeszéd inkább ö, monológus volt. Az EU mondta, hogy mit akar, ebben sokan részt vettek, de nem volt igazán kétoldalú. Most abba az irányba szeretnénk ellépni, hogy a mobilitás a szabályozott vándorlás kérdését valóban kétoldalú módon tárgyalja Afrika Európával, és egyben visszaszorítsa az irreguláris ki- és bevándorlást, azáltal, hogy a, mig- a, a legális vándorlásnak újabb teret nyit. A szegénység elleni harc, az inkluzív növekedés, a fenntartható fejlődés, azok az elvek, amelyek alapján a migrációt is be kell vonni a munkahelyteremtésbe, a szegénység elleni harcba és a 2015 utáni fejlesztési célok megvalósításába. Elnök asszony, utolsó megjegyzésem a következő. Fentartásaim vannak bizonyos nyomtatott sajtóban megjelent spekulációkkal kapcsolatban. Állítólag az EU arról beszél, az EU tagállamok egymás között arról beszélnek, hogy a migráns problémát szeretnék outsourcolni az Euromed partner országokba. Reméljük, hogy ez nem így van. Afrikai szempontból ez egy nagyon súlyos, bántó megközelítés lenne. Egy kicsit eh, ahhoz hasonlítana, amit Ausztrália csinált Pápa új Guineával szemben, amit aztán nagyon sok migráns súlyosan megszenvedett. Köszönöm szépen, Brandeo nagykövet úr, az érdekes gondolatokat. Következő előadónk Aspázia Papadopuló, aki a Domen projekt eredményeiről fog beszámolni. Papadopuló asszony parancsolja. Köszönöm, és köszönöm, hogy meghívtak erre nagyon érdekes eszmecserére. Az európai 85 NGO tömörítő szervezet, amely az elüldözött migránsok, menekültek helyzetén eh, foglalkozik, ez a szervezet, amit képviselek. Elég kritikusan állunk hozzá a migráció és a fejlesztési együttműködés eh, összességéhez. Ugye abból indulunk ki, hogy most először a második világháború óta az egész világon meghaladta az 51 milliót a belső menekültek, elődözöttek száma. Ez példátlan szám. És ezek közül sokan nem Európába vették az irányt, ezek a bevándorlók. A, az ült általában 20 évet töltenek hazájuktól távol a menekültek. És ez most már nem humanitárius kérdés, hanem hosszú távú megoldást kell támogatnunk. Abból a premisszából indulhatunk ki, hogy miért adjunk támogatást harmadik országoknak, partnerországoknak, belső menekültekkel kapcsolatos kérdésekben. Először is azért, mert ugyanolyan nemzetközi védelemre köt vonatkozó kötelezettségei vannak az EU tagállamoknak, mint a világ többi országának. A második ok a szolidaritás. Itt nem arról van szó, hogy az EU áthárítja a problémát ezekre a harmadik országokra, és rájuk bízná, hogy fogadják be a menekülteket, hiszen ezek az kis támogatásra szorulnak de hiteleseknek kell lennünk. És az EU-nak nagyon fel kell ajánlani, hogy jelentős számú menekült, különösen legkiszolgáltatottabbak eljessenek az EU-ba. Harmadikok, itt fejlesztési kérdésről van szó, nem élelmiszerről, takarókról, amiket adunk ezeknek az embereknek, hanem ahhoz kell hozzásegíteni őket, hogy emberhez méltató életet élessenek ott, ahova elődözték őket. Decemberben, 2014. decemberében a Migráció és a Fejlesztési Együttműködési Konferencián elhangzott, hogy a menekültekkel és a belső menekültekkel kapcsolatos kérdésekkel mindenképpen behatóbban kell foglalkozni. Ezt rögzítik a tanácsi, hatá, tanácsi következtetések, és kimondják azt is, hogy a nemzetközi védelemmel kapcsolatos nemzetközi szabályokat követni kell. Fontos, hogy jobban összekapcsoljuk a migráció és a ügy külső és belső dimenzióit, és um, megtalál, megfelelően tudjuk összekapcsolni a fejlesztési működés és a migráció kérdéskörét. Mindenképpen koordinált és koherens um, módon kell eljárni. Itt nem csak menekültügyről van szó, hanem egy holisztikus megközelítésben, és most kimondtam itt a kulcsot holisztikus, um, megközelítésekkel kezelni ezt az egész összetett kérdéskört, amelynek része a humanitárius segélynyújtság, az úgynevezett resilience program, tehát erősíteni kell ezeknek az embereknek a válság kezelő képességét. Nagyon fontos a helyi szereplők kérdése. Általában városokban élnek a menekültek, és a helybeli szereplők munkáját is segíteni kell. A menekültek nem csak a segélyek címzetjein. Ők szeretnének egy prosperálni, jobban élni, és pozitív hatást szeretnének gyakorolni arra a közösségre, arra a gazdaságra, ahol élnek. Nincsenek azonban adataink, ezért több munkára van szükség, kutatásokra, adatgyűjtésre, és ezeknek alapján tudunk nagyobb támogatást adni. Segítenek a partnerországok kapacitását, hogy ezeket a helyben jelentkező kihívásokat jobban le tudják küzdeni, úgyis, hogy segítik az önállósodását a menekülteknek hosszú távú tervezésre van szükség, mert a válság kezdetének kell kezdeni tervezni a menekültek és a belső menekültek jogait horizontális kérdésnek kell tekinteni különböző fejlesztési programokban. És nem célzott támogatást kell adni konkrét szükségletekre. Az új keret, az új pénzügyi keret az menekültügyi és migrációs támogatási alap lehetőséget ad menekültek védelmét, kapacitásépítés célzó programok finanszírozására, különböző programokat valósítunk meg a DCI keretében, és elsősorban horizontálisan a különböző kiszolgáltatott csoportoknak segítünk, a e, szociális inkluzió, a gyermekvédelem e, problémáinak a kezelésében. Segítjük az e, önálló lábrálást is. Van egy olyan szándék, ami a stratégiai iránymutatásokban is megemlítésre kerül, és Avramopulis biztos és a migrációs agenda fontos elemének tekintette azt, hogy ki kell dolgozni egy új modellt a migráció és a fejlesztés összekapcsolására, már egy, egy ilyen működik is a közel-keleten. 2005 napjainkig már dolgoztunk ezen, és eddig hát elszórva léteznek már kezdeményezések, amelyeknek hát eltérő hatása volt. Van, amikor helyben a védelemmel kapcsolatos szükségleteket megpróbáltak kielégíteni, máskor viszont csak alapszolgáltatásokat lehetett finanszírozni ezekből amiért ezek a regionális programok igazából nem feleltek meg azoknak az elvárásoknak, amelyeket a 2005-ös közlemény meghatározott. Ez egyrészt a forrás hiány volt, a másik ok pedig az, hogy túl sok célkitűzést próbáltak meg besuasztani egy kis projektbe, ezért nem tudott elég fókuszált lenni ez az egész program koherencia, koordináció mindenképpen szükséges a különböző európai programokban, így a menekültekkel kapcsolatos programokban is. És ami a legfontosabb, hogyha a partnerországok nem elkötelezettek. Ha ezeket az országokat nem eh, tudjuk bevonni abba, hogy közösen eh, segítsük a menekültek, a belső menekültek, elüldözöttek igényének a eh, szükségletének a kielégítését, akkor nem lesz megoldás, és ezért mindenképpen fontos a politikai párbeszéd erősítése a partnerországokkal. Nem tudom, hogy a hosszú távú belső menekültek hosszú távú távol létéről is beszéljünk. Ugye elmondtuk, hogy jellemzően 20 évig kell a hazájuktól elszakadva élni a belső a menekülteknek, és eh, ezért szisztematikus eh, módon kell a támogatást adni, be kell vonni a fejlesztési stratégiába is eh, ezeket a támogatásokat, és meg kell vizsgálni, hogy milyen módon lehet biztosítani, hogy ezek a hosszú távon máshol élő emberek részt vehessenek a képzésben, dolgozhassanak, ahogyan a nagykövet úr is említette. A, eddig is vannak példák arra, hogy lehessen támogatni azt, hogy önálló lábra álljanak ezek a menekültek, és hosszú távon megoldás szülessen. Köszönöm szépen, Papadopoló asszony, és azonnal megadom a szót Connie Reuter asszonynak, a Szolidnár főtitkárának, aki az utolsó előadónk, és beszámol majd a Szolidnár civil szervezet munkájáról. Köszönöm szépen a meghívást. El kell mondjam, egy nagyon pozitív meglepetés ért ma délelőtt. Sétáltam a metrótól idáig, úgyhogy elég üres utcákon jöttem. Mm, a, metró és az Európai Parlament között alig láttam ember, de itt most egy teleterem előtt beszélhetek. olyan helyzetet szeretnék, amiből mindenki eh, nyer, de a, ha a migrációról esik szó, akkor a többség ö, általában nem támogatja a migrációt, ezzel szembesülnünk kell. Idén nem csak, hogy meg kell vitatnunk a fejlesztés kérdéseket, hanem ugye ez egy szép szó, a szakpolitikák koherenciája, ez legalább olyan szép kifejezés, mint a holisztikus megközelítés. Nincs vita itt az Európai Parlamentben, ahol ezt nagyon sokszor nem hangoztatnák, ezt a holisztikus megközelítést. De amikor a migrációról esik szó, hát mik ennek a mozgató rugói? Beszélni szoktunk a push és a pull tényezőkről, ezeket meg tudjuk határozni. A push tényezők azok, amelyek összefüggnek ezeknek az emberek a szociális helyzetével, eh, hogy veszélyfenyegeti a létüket. És nem tudom, mit a Ská Kellert és másokat láttunk a Lampedusában is, október 3-án ott voltak, itt most nem arról volt szó, hogy ellátogatnak egy szép szigetre a földközi tengeren, hanem el, e, el kell gondolkodni, meg kell próbálni belekezdeni magunkat ezekbe a helyzetekbe. Mi, mi veszi rá az embereket, hogy beszálljanak ezekbe a csónakokba, vagy hajóba? Láttak már ilyen hajót? Tehát az, hogy eljussanak Lampedusa-ra vagy Szicíliára ilyen egy kis üvegecske vízzel. Hm, valóban nagyon súlyos okok, motivációk kellenek, hogy erre rászállják magukat az emberek. Tisztességes munkát és megélhetést akarnak. Nekünk javaslatokat kell kidolgozni, biztosítani kell, hogy ezek az emberek megtalálják a tisztességes megélhetés lehetőségét. Persze a frontex is megpróbálhatjuk el megakadályozni, hogy bejussanak, de hát ez, ez illúzió illúzió lenne, még a berlini fal sem tudta megakadályozni az emberek mozgását. Ezért eh, humanitárius, másrészt pedig gazdasági megoldásokra, és mindenképpen szociális eh, megoldásokra van szükség. Amit Ambrózír is mondott, fontos, hogy ne feledkezzünk meg a valóságról. Eh, a valóság az, hogy 230 millió nemzetközi migránsról beszélünk, és ha azt mondjuk, hogy mindenki ide akar jönni hozzánk, hát nem, ez nem így van, csak néhányan akarnak Európába jönni, és itt kb. 32 millióról beszélünk, tehát a 232 millió és a 32 millió között az elég nagy a különbség. Ma a dél-dél közötti migráció fontosabb jelenség. Múlt héten Mexikóban jártam, és láttam azt a, azt a vonatot, a fiatalok ülnek, Dél-Amerikából jönnek föl Mexikóba, és be akarnak jutni az Európai, eh, az Amerikai Egyesült Államokban, nekik még egy kis eh, üveg vizecskéjük sincsen tehát mit tegyünk ezekkel a push faktorokkal? Az elmúlt évtizedben, hiszen a migrációs kérdéssel már több mint 40 éve foglalkozunk, láttuk, hogy beruházásokra van szükség, sok mindenre szükség van. De hogyha tényleg összintén beszélünk a szakpolitikák koherenciáról, ahogy Ambróz is mondta először, és el kell fogadnunk azt, hogy hatékonyabb fejlesztési politikák sem fogják azonnal leállítani a migrációt. Ugye ma, ha beruházunk, annak a pozitív hatása holnap lesz érzékelhető, itt éves, sok éves folyamatról van szó. De a földközi tenger ha eh, kellene megnézzük a Magreb országokat, hát fejlődik ott a gazdaság, milyen lehetőség van az embereknek, hogy, hogy ott maradjanak, hogy ott eh, megéljenek, letelepedjenek és eljutottunk a következő ponthoz. A vita során ugye könnyű itt humanitárius megoldásokról beszélni, de gazdasági megoldásról is beszélnünk kell. És ez a gazdasági megoldás a tisztességes munka lehetőségével függ össze. A migránsok több mint fele azért hagyja el az országát, mert nincs munkája, nincs megélhetése, nem csak hogy tisztességes, hanem semmilyen és a léthez, a létszámmaradáshoz az kell, hogy az ember megéljen és tervezhesse a jövőjét. A fejlesztési politikák és a tisztességes munka agenda, amit az ILO indított el, mindenképpen összefüggenek és idén két lehetőség is lesz, hogy az európai fejlesztési év az idei, másrészt pedig beszélünk sokat a beruházásokról, az Európai Bizottság növekedési, munkahelyteremtési nagy beruházási tervéről. Itt szociális védelmi programokba is beruházni kell, hiszen meg kell védeni az embereket. A, a védelem, ez egy emberi jog, ez egy alapreferencia pont, és az Európán kívül és belül is a védelem és a szociális védelem biztosítása egy kulcsfontosságú elem. Idén nyáron emellett lesz az ILO-nak Genben júniusban egy nemzetközi konferenciája. Itt is a szociális védelem és tisztességes munka lesz a fő téma. A gazdasági, szociális fejlődéseket kell elemeznünk, egyrészt a szomszédos országokban, másrészt a mediterrán országokban, és mindenképpen megoldást kell találni, aminek alapja a beruházás, hogy ezzel tisztességes munkalehetőséget, foglalkoztatást lehessen biztosítani ezeknek az embereknek emberi jókra alapozzuk a megközelítésünket. Erre mindenképpen szükség van, hiszen a civilizációnk úgymond a történelemből kiindulva eljutott odáig, hogy a joguralmát akarjuk biztosítani, és ezek a jogok mindenkit megérletnek, a migránsokat is, akár reguláris, akár irreguláris migránsokról van szó, ők emberek, és jogaik vannak. Ezért egy humanitárius emberjogi megközelítésre van szükség. Különösen akkor, hogyha megnézzük, hogy néhány országokban milyen nehezen integrálódnak a menekültek. Ezt a közvéleményt is formálni kell, meg el kell mondani az embereknek, hogy igenis vannak jogaik a migránsoknak. És Linda meg Evans azt mondta, hogy hát megoldásokat kell kidolgoznunk. Hát jó, hogyha lennének megoldások, akkor nem is lenne probléma. Most azt kell megállapítanunk, hogy mire van szükség. Először is courage, determination, bátorságra, eltökéltségre van szükség és eltökéltségre ahhoz, hogy a, ezeket a szakpolitikákat megvalósítsuk. Bátorság pedig ahhoz kell, hogy nem túl népszerű megoldásokat dolgozzunk ki. Hogyha azt látjuk, hogy a földközi-tenger másik partjáról érkeznek ide emberek, és ha nem akarjuk azt, hogy legyen emberkereskedelem, ha nem akarjuk azt, hogy egy üveg, kis üveg vízzel induljanak el Lampedusa felé vagy máshova, akkor nagyon gyakorlatias megoldásra van szükség, ami nem népszerű, de amire szükség van, ez pedig a humanitárius koridor. Igenis erről tárgyalni kell, és ezt meg lehet csinálni, mert az emberek mindenképpen jönni fognak, ezért jobb, hogyha nem egy ilyen welcome culture-ről beszélünk, hanem elfogadjuk, hogy igenis olyan környezetre van szükség ezeknek az embereknek, ami lehetővé teszi, hogy átjöjjenek, és meg kell teremteni a fogadásuk megfelelő körülményeit a tenger, földközi tenger ezen a partján. Tehát humanitáris koridor, kapcsán ugye tárgyalni lehet a tagállamokkal, és azt mondani, hogy ez nem Olaszországot, Franciaországot, Magyarországot érintő kérdés, hanem mind a 28 EU tagállam ügye és erre mindenképpen szükség van, tárgyalni kell, konkrét lépéseket kell tenni, azt kell mondani, hogy így lehet csak előre lépni. Azt hiszem, elfogyott az időm, de még egy utolsó szót hagy szóljak, talán az európai év kapcsán hogyha nem csak azt akarjuk, hogy legyen egy szép, megnyitó ünnepség, mint amilyen Rigában volt, és aztán egy gyönyörű konklúziók, fantasztikus beszédek, hanem tényleg akarunk valamit csinálni a fejlesztési politika területén, hogyan tudjuk megakadályozni azt, hogy összekeveredjen a kereskedelmi politika és a fejlesztési politika, hogyan tudunk értelmet adni sok mindennek, amit Juncker elnök a beruházási politikában akar. Itt ez az intelligens beruházásokra van szükség, hogy az emberek, ezek az emberek a migránsok tisztességes élet lehetőségéhez jussanak. És ne feledkezzünk meg Timmermans alelnökről, aki ugye fantasztikus beszédeket tud tartani arról, hogy csökkenteni kell az adminisztrációt, administratív terheket, és de hallották, hogy olyan szép dologról is beszélt volna, hogy hogyan lehet csökkenteni azon migránsoknak az adminisztratív terheit, akik Európába akarnak jönni. Hát, talán ez is egy jó nagy kihívás lenne hát, számára, hogy az emberi megközelítés alapján foglalkozon a migráció és a fejlesztés ügyével, és ne csak egy szép beszédet tartson az Európai Parlamentben, hanem, ahogyan mondtam, megfelelő bátorsággal és eltökéltséggel próbálja a megoldásokat fel felvázolni. Amikor utaznak, ugye, és az iPhone-jukkal zenét hallgatnak, vagy fotókat képeznek, akkor azt javaslom, hogy hogy én ugye még öreg vagyok, 69-es, és azt születésű, és azt javaslom, hogy önök is úgy lássák ezt a kérdést, mint én. Köszönöm szépen, hogy eh, adott nekünk eh, egy-két dolgot, amin elgondolkodhatunk. Örülök, hogy felvetette a nehéz eh, megoldások lehetőségét is. Látom, hogy sokan kívánnak hozzászólni. Lehet, hogy jó lenne, hogyha a kollégák bemutatkoznának, hiszen nem ugyanabban a szabizottságban vagyunk, tehát kérem, hogy mindannyian mutatkozzanak be a többieknek. Öten kértek szóval kérem, tegyék fel a kezüket, hogy lássam, hogy kik kívánnak szólni, és akkor megnézzük, hogy mennyi időnk van. 50 perc maradt, mondjuk két, két, két három perc felszólalóként, két perc, két perc felszólalóként ránéztem a társelnökömre, López Aguilar úr, majd Winberg eh, asszony következik. Először López Aguilar úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. López eh, Aguilar vagyok, és már eh, korábban találkoztam más vendégekkel, a vendégeinkkel találkoztam már korábban, és csak méltatni tudom ezt a, az eszmecserét, ami most zajlik, mert ez tényleg mindannyiunk legmélyebb meggyőződésének felel meg a Libében és a Devében, hogy a menekültügy, a migráció nem a biztonsági kérdés, a bevándorlók nem jelentenek fenyegetettséget. Persze van emberkereskedelem, de A bevándorló kérdés a migrációhoz kötődik, a rendes migrációhoz tartozók lehetőséget keresnek, egy szörnyű helyzetből menekülnek, és nagy kihívást jelentenek az Európai Unió számára. Az Európai Unió globális szerepvállaló lehet, nem csak támogató, nem csak finanszírozó Ambrózi úr ha az intézem a kérdésemet, aki ugye egy európai menekülési szervezet képviselője. Az a javaslat, amit hallhattunk, az, és ezt hallhattuk a nemzetközi sajtóban is, hogy számos európai szereplő az outsourcingon gondolkodik, tehát hogy bizonyos mentőakciókat kiszerveznek a földközi tenger térségében, és ezáltal egyfajta elrettentést akarnak létrehozni, elrettentő hatást akarnak létrehozni, hogy kevesebb bevándorló érkezzen Európa partjaihoz. Erről beszéltek egy kicsit a belügyi és igazságügyi miniszterek találkozáján, Beszéltek a belügyminiszterek annak a lehetőségéről is, hogy a menekült táborokat is kiszervezik Észak-Afrikában, más országokban, Egyiptomban vagy Tunéziában. Én kíváncsi vagyok a migrációs irodája véleményére, amikor ezen javaslatokról van szó. Az érdekelne, hogy ez megfelel-e vagy sem a nemzetközi humanitárius jogszabályoknak, az Európai Unió jogszabályának megfelel-e ez a visszanemtérítés szabályának, megfelele ez, e, ez annak az ajánlásnak, amit az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága javasolt. Windberg asszony, majd Wikström asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A fejlesztés és a migráció nagyon érdekes kérdések. A kérdés az az, hogy mennyire van ebből szükségünk, hogyan bánunk ezzel. Én tudom a hazám példájából, hogy körülbelül tíz évvel ezelőtt azt mondták, hogy szükség van a bevándorlásra, hogy azokat helyettesítsük, akik nyugdíjba mentek. Nagyon magas lett a munkanélküliség, a magas fokú bevándorlás nem vezetett ahhoz, hogy több lett volna a munkaerő, nagyon magas a, munka, a fiatalok munkanélkülisége nálunk, és láthatjuk, hogy mi történt a bevándorlókkal. Ez problémákhoz vezetett. Most már kótákat is bevezettek bizonyos városokban a bevándorlók számára. bizonyos környékeken autókat is felgyújtottak. Volt egy fiatal korú is, aki azt mondta, hogy ha egy autót felgyújtanak, akkor persze majd kap munkát. Nagyon sok, nagyon magas szintű az illegális bevándorlás nálunk. Ez a helyzet Svédországban. Ezen kívül van egy olyan jogszabály is, melynek értelmében, amelynek értelmében el kell hagyniuk az országot bizonyos esetekben. A legtöbb bevándorló nem tud legálisan dolgozni, feketén kell dolgozni, viszont rossz jelzéseket adunk nekik. Tehát a migrációt ebben a kontextusban is nézni kell, Látni kell azt, hogy nálunk milyen sok, milyen magas szintű a bevándorlók aránya. Köszönöm szépen, Wikström asszony, majd Stír úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen ezt a nagyon átfogó és tényleg nagyon hasznos pillanatot itt az Európai Parlamentben. Nem gyakran fordul elő az, hogy olyan vendégeket hallgatunk meg, akik tényleg egy nagyon érdekes átfogót adnak arról, hogy mi is történik most. Mindegy, hogy milyen mentőakciókat teszünk meg, nagyon sokan érkeznek továbbra is, ahogy utolsó zászló elmondta, egy üveg vízzel. Nagyon fontos látni azt, hogy hogyan zajlik az emberkereskedelem az adott országokban, annak érdekében, hogy az emberek ne kockáztassák életüket ezeken a hajókon és ne váljon a földközi tenger egy temetővé, ahol több ezeren hulladnak meg évente. Mindenképpen az embercsempészek üzleti modelljét kell megszüntetni, meg kell szüntetni a monopóliumokat, megfelelő módon kell ezt intézni. Én ezt a problémát kapcsolnám a biztonsági kérdéshez. Szerintem itt Európában és itt az Európai Parlamentben, és most a biztonságról beszélünk, hogyha az embereknek megengedjük azt, hogy legális, biztonságos módon érkezzenek az Európai Unióba, és benyújtsanak egy tagállamban menekültügyi igényt, akkor tudnánk, hogy honnan érkeznek, kik érkeznek, milyen körülmények közül. Ez is kötődik a biztonsági kérdésekhez, amelyről mindenki beszélt ma. Az a kihívás, hogy egyfajta alternatívát nyújtsunk számukra. Hogyan tudjuk ezt elérni? Nos, az egyik megoldás az az, hogyha több ö, tagállam vesz részt az UNHCR ö, letelepítési programjában, és a menekültügyi táborokban esetleg átmeneti menekültügyi irodákat kell ö, létrehozni. Az is viszont tény, hogy hat tagállam fogadja a bevándorlók 80%-át, és emiatt nagyobb szolidaritásra van szükség, nem csak az EU intézmények részéről, hanem a tagállamok részéről is. A kérdésem a következő. Ön támogatja-e a kvótarendszert? Támogatják-e a kvótarendszert azért, hogy meg lehessen osztani a tagállami felelősséget? És főként nagykövet úrhoz intézem a kérdést. Ön mit gondol a megbízható, biztonságos harmadik országokkal való együttműködésről a határelnőrzés kapcsán? és hogyan lehetne már ezekben a harmadik országokban benyújtani esetlegesen a menekültügyi kérelmet. Köszönöm. Stír úr következik, utána pedig majd Hautala asszony. Köszönöm szépen a vendégeinknek a hozzászólását. Nincsen sok idő, ezért rá is térek egy nagyon pontos példára és egy kérdésre. Argentinát jól ismerem, mert ott születtem, és az alkotmányban van egy olyan kitétel, hogy vonzani kell a bevándorlókat, főként Európából, Spanyolországból, Olaszországból, akár Horvátországból is vonzották a bevándorlókat. Egy hatékony intézményt hoztak létre, ez valóban virágzott, amikor azonban az intézmény korruptá vált, akkor ez nagy szerepet játszott abban is sajnos, hogy az országban lecsökkent a növekedés, és ismételten egy olyan országgá vált, ahol az emberek inkább elhagyják ezt az országot. A kérdésem erre alapszik, és minden vendéghez intézem ezt a kérdést, hogyha lenne kapcsolat az intézmények hatékonyságával, mindannyian megemlítették azt, hogy ezt a kérdéskört a 2050 utáni fejlesztési tervek tükrében kell látnunk. Nálunk is vannak intézmények. Én kíváncsi vagyok arra, hogyan lehetne összekötni mindezt, hogyan tudná ezt az Európai Unió még jobban erősíteni a fejlesztési politikák kapcsán. Hautala asszony, majd pedig Keller asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, két megjegyzésem és egy kérdésem van. Szerintem nagyon fontos volt az, hogy hallhattunk arról, hogy milyen pozitív hatása van az Afrikán belüli és regionális kereskedelemnek, illetve szabad munkaerőmozgásnak. Úgy vélem, hogy főként akkor, amikor a gazdasági partnerségi egyezmény majd nehézségeket fog okozni a partnerországok számára, akkor ez az Afrikán belüli mechanizmus jó lehet, és ezt mindenképpen támogatni kell a fejlesztési segítségnyújtással a kelet-afrikai közösség egy jó példa erre, hogy ezt a nagykövet úr is elmondta. A második megjegyzésem, én úgy, van, úgy vélem, hogy üdvözlendő az, hogy rajterül is hangsúlyozta az e, emberi jogi megközelítést. Látnunk kell azt, hogyan lehet ezt a kapcsolatot még jobban erősíteni. A kérdésem az e, a támogatási segítségnyújtás 2011. novemberéből, tehát hogyan lehet a sérülékeny országoknak még jobban segíteni. Nagyon gyakran itt jog nélküli, erőszakos, szegény társadalmakról van szó. Köszönöm, Keller asszony, majd Schlein asszony következik. Köszönöm szépen, nekem is lenne néhány megjegyzésem, és kérdésem. Amit szeretnék elmondani, nagyon gyakran, amikor beszélünk a migrációról, bevándorlásról, akkor a fogadó országokról, a országokról, a származó országról beszélünk, pedig szerintem inkább a menekültekre magukra kellene koncentrálni. Én egy olyan régióból érkeztem, ahol nagyon magas a bevándorlók aránya, az emberek mindig követték a jó zeneszokat, amikor valahova mentek. Nem lehet 20-30 évig várni, amíg a régiójuk elkezd fejlődni. Ezt is meg kell értenünk. És azt is, hogy vannak egyéni érdekek, hogy valaki elmenjen, és nem szabad elfogadni az egyéni, nem szabad elfelejteni az egyéni jogokat sem. Ez volt a megjegyzésem. A klíma migrációval kapcsolatban. Senki nem említette ezt, pedig ez is egy hajtóerő a vándorlás szempontjából. Nem ide jönnek ezek a menekültek máshova, a következő régióba, a következő országba mennek, és ez is problémás, mert ez a migrálás is azt jelenti, hogy egy másik szegény országba mennek. Tehát hogyan lehet támogatni azokat az országokat, eh, ahon, ahova menekülnek ezek a menekültek. Előfordul az, hogy teljes szigetek eh, tűnnek el, és ez is problémát jelent. Néhány eh, klímamenekült esetében lehet látni, hogy ez történik, ez előre látható. Lenne egy kérdésem Brandéo úrhoz és de mások is elmetette az externalizáció kérdését, a, a, a kiszervezett menekült táborok, menekült mentőakciók kérdése. Én nem támogatom ezt, de ez csak akkor működőképes, hogyha vannak partnerországok, amelyek hajlandóak befogadni ezeket a menekült táborokat. Persze lehet, hogy azt mondják, hogy elfogadjuk az EU pénzet, és akkor létrehozzuk ezeket a táborokat. Az Afrikai Unió azt hogyan látja? vannak -e olyan országok, amelyek hajlandóak -e erre, amit az EU akar? A legális belépéssel kapcsolatban ezzel egyetértek, és a kvóta kérdése. Szerintem a kvóta rendszer csak a problémák felét oldaná meg, de elfelejtsük a egyéni menekültek kérdését, és be kell fejeznie, mondja az elnök, mert már el is lej, majd Maria Hojbuk. Köszönöm szépen, főként Koni Reuternek azt, hogy Lampedusa-ra is emlékeztetett. Én is ott voltam októberben hihetetlen az, amit ott láthattunk. Igazából egy európai temető jött ott létre. Azt is szeretném megköszönni, hogy emlékeztetett bennünket arra, hogy nem csak Málta, Görögország, Olaszország problémája ez, hanem egy egész európai probléma. A kérdés az az, hogy hol van Európa Lampedusa tekintetében, hogyha megnézzük a tényeket, csak hat olyan ország van az EU-ban, akik a menekültek nagy részét fogadják. Mit csinál a többi kormány? És persze fel kell tennünk a kérdést, hogy ez az a szolidaritás, amely a szerződés 80. cikkében van. Szerintem rövid távú és hosszú távú megoldásokra is szükség van. A rövid távú megoldások között természetesen arra is gondolni kell, hogy preventíven lépjünk fel. Egyetértek azzal, hogy humanitárius koridorokat akarnak létrehozni, és megpróbálnak legális, biztonságos belépési módot találni, de foglalkozni kell a menekültek kérdésével, viszont hosszú távon felmerül a kérdés, amivel a devének kell foglalkoznia, ez pedig az egyenlőtlenség kérdése. Örülök annak, hogy a migráció és a fejlesztés kapcsolatát ilyen mértékben hangsúlyozzuk. Szeretnék arra emlékeztetni, hogyha hatékonyabb fejlesztési politikát szeretnénk, akkor nagyon fontos ragaszkodni ahhoz, hogy a belföldi kapacitásokat jobban mobilizálják az adókerülés, adócsalást a fejlődő országokban meg kell szüntetni, ugyanis az illegális tőke áramlás sokkal magasabb, mint a támogatásra adott pénzek aránya. Tehát ezt is, ezt a problémát is meg kell oldani. Köszönöm szépen, Maria Roybuk, majd Logisztin asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is azért szeretnék köszönetet mondani, mert ezt a témát nem bürokratikusan néztük meg, hanem mindig láttuk azt, hogy emberi dimenzió, emberi életekre ennek e mögött, és erre kell koncentrálni. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy én is szükségesnek tartom a humanitárius koridorokat, akkor, hogyha így az emberkereskedelmet meg tudjuk szüntetni, és egy biztonságos utat tudunk kínálni Európa irányába, és így egy áttekintéssel rendelkezhetünk arról, hogy kik jönnek ide, honnan jönnek, stb. Tehát ezt mindenképpen szeretném kifejezetten hangsúlyozni. Szeretnék egy dolgot kirakadni, amely a tanács következtetésében is benne van, és szeretném ezt ismételten eh, kiragadni, ez pedig a politika koherenciája és a koordináció. Gyakran kérdezem magamtól azt, hogy hát hol van a politikai koherencia, hogyha megnézzük a gyakorlati dolgokat. Egy kis példát hadd mondjak. azok a bevándorlók, akik nálunk vannak és dolgoznak, ők támogatják az otthon maradt családtagjaikat. Nagyon nagy pénz összegről van szó, azok a pénzek, amelyek visszafolynak a családokhoz, azzal is megkönnyíthetik a emberkereskedők munkáját. Látni kell azt, hogy nagyon sokba kerül egy ilyen út Európában, és itt informális pénzáramlásról is szó van, hiszen itt visszáramlik a pénz Európából, tehát hol van a politikai koherencia? Itt is egy megfelelő utat kellene, egy hivatalos utat kellene találni, és itt is lehetne akkor áttekintésünk arról, hogy mennyi pénz hova áramlik, és hogyan támogatják az itt lévők az maradatokat. Tehát nagyon sokat kell még tenni, amikor a politikai koherenciáról van szó, vagy akár a migránsok jogi helyzetéről van szó itt. Yes, thank you. Köszönöm szépen, Loveszin asszony. Májer asszony szólítom. Meyer asszonyt. Köszönöm. És Papadopoulou asszonynak is köszönöm, amit elmondott, hogy a holisztikus megközelítést behozta a vitába, és szélesebb körben nézi a problémát, mint szoktuk, mert az, az átlag az utóbbi 20 év során folyamatosan nőtt egy rövid pillanatot leszámítva a migránsok száma, és folyamatosan felmerül a probléma, hogy hogyan lehet őket integrálni az európai, a helyi közösségekbe. És egy aspektust itt ki kéne emelni szerintem, itt van itt az áttekintés a stratégiáról. Ez egy, egy aspektus a pénz. Jövőre állítólag, ez szerint, a humanitárius fejlesztésre 203 millió euró lesz. De jó lenne látni, hogy ebből mi az emberi erőforrás, fejlesztés, oktatás, integráció, szakmai képzés. Jobban oda kéne figyelni arra, hogy a képzés, az integráció mennyi támogatást kap, nem csak maga a bevándorlás folyamata, hanem a későbbi integráció. Lehet, hogy őket védi a jog, de ha a helyi közösség nem fogadja be őket, nem érdikli a helyi közösséget, hogy foglalkozzon velük, akkor attól még konfliktusok fognak létrejönni. Párizsban sok fiatal már ott született, ugye Franciaországban, ott járt iskolába, és mégis feliratkozik terroristának, gyilkosnak, elmegy Szíriába. Tehát valamilyen integrációs probléma itt van. És kéne egy európai koordináció az oktatási hatások kezelésére, az interkulturális konfliktusok kezelésére, több szociális, kulturális képességre lenne szükség ahhoz, hogy ezeket a fiatalokat integrálni lehessen, vagy felnőtteket. És sokan dolgoznak ezen a területen, de relatíve kevesen foglalkoznak azzal, hogy hogyan lehetne képzéssel, integrációval munkához juttatni ezeket az embereket. Ugye múlt héten a romák eh, helyzetéről beszéltünk, és ott is, ott is mindig az oktatás, az integráció hiánya merül föl, mint fő probléma. Úgyhogy itt lenne az ideje annak, hogy egy össze-európai erőfeszítést tegyünk ezen a területen, és vállaljuk közös európai felelősségünket. Köszönöm szépen! Már, már ezt a Sargentini asszony következik. Jól lejtette ki a nevemet, köszönöm. És... Ambrózi úrhoz intézném a kérdésemet. Szeretném, hogyha hogy az EU kérdezem, hogy hogyan eh, reagál a tömeges migrációra, hogyan kívánja a felelősségét felvállalni és azon régió országai, ahonnan a migránsok jönnek, ott kellene talán javítani a helyzeten, még mielőtt elindulnának ide. Szeretnénk arra is rákérdezni, hogy milyen következményekkel jár a migráns, az, hogy a migránsok elhagyják az országaikat, és mi lesz azokkal az országokkal, akik a legtöbb illegális migráns kell, hogy befogadják. Madam Sargentini, followed by... Sargentini asszony következik, aztán meg úr. Köszönöm, elnök asszony. Amit különösen érdekesnek tartok, a migráció és a fejlesztési együttműködés kontextusáról zajló vitában, az az, hogy mi európaiak ugye elsőben problémát látunk a migrációban, hogyan akarjuk harmadik országokra outsourcolni a migrációt. Itt, itt az Afrikai Unióval is folynak az egyeztetések, és hogyan mm, akarjuk tulajdonképpen az országhatárékon kívülre áthelyezni ezt az egész migrációs problémát. Ska Keller által elmondottakkal nem értek egyet, de egy másik példa lehet a saját kezdeményezésük. Az európai országok csatlakoztak ehhez az kezdeményezéshez, ez pedig a kartumi folyamat. Ez kicsit bonyolult jelenleg, európai tagállamok néhány afrikai országgal, Eritreával, Szudánnal, Etiópiával, és még több országgal, akiket most, akiknek elég súlyos gondjuk van az emberi jogokkal, és ahonnan a politikai menekülteknek nagyon komoly problémája van, tehát ilyen, ilyen országokkal kell most együttműködnünk. És ezzel az Európai Unió, Unió tulajdonképpen egyfajta az Európából ezekbe az országot ki szervezi ezt a problémát. A, nagyon fontos a LIBE szakbizottság számára, hogy visszalássuk azt, milyen európai fejlesztési alapot használunk fel arra, hogy az egész migrációs problématikát kezelni tudjuk. Van egy pilotprojekt Nigerben, például, amelynek az volt a célja, hogy elmagyarázzuk az ott lakóknak, hogy Európa nem maga a földi paradicsom, ezt tulajdonképpen a fejlesztési pénzekből finanszíroztuk, de gondolhatok olyan alapokra is, amelyeket például a belügyi büdzséből finanszíroznak, ugyancsak harmadik országokba fejlesztési együttműködés az fejlesztési együttműködés. A migráció, illetve a migráció hmm, visszaszorítása, mert sajnos erről van szó, ez egy olyan dolog, amit nem szabad a fejlesztési pénzekből finanszírozni. fontos, hogy a két bizottság szempontja egyszerre érvényesülnek. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Thank you és köszönöm az előttem szólóknak is azt, amit elmondtak, ahhoz, hogy egy koherens, konszolidált policy tudjunk kialakítani, ahhoz bizony figyelni kell arra, hogy mi a közvélemény. jó úr elmondott néhány közhiedelmet a migrációval kapcsolatban. Ha a konkrét adatokat nézzük, a klasszikus, hagyományos bevándorlás adatait, ha nézzük, akkor azt látjuk, hogy ez nem növekedett az utóbbi években. Ami növekedett, az a humanitárius válság a bevándorlás kapcsán. Hirtelen sokan nyomorult körülmények között próbáltak bejutni az Európai Unióba. Wikström mondja, és kifejtette, hogy egyes országok ugyan több bevándorlót fogadnak be, mint mások, de amit azt látjuk, amikor azt látjuk, hogy, hogy Libanon és Spanyolország és Németország mit fogad be, milyen számokat, ugye Németország 20 millió bevándorló, Spanyolország 8 milliót, halljuk ezt legalábbis a spanyolról történő tolmásolásból. Libanon viszont tényleg óriási tömegeket. Nos, minden felmérés azt mutatja, hogy a hagyományos bevándorlás igenis hozzájárul a gazdasági növekedéshez, és olcsóbban ráadásul teszi ezt, mint az inkubens munkaerő. Tehát itt ez egy külön kérdés, amit a biztonság hiánya felvet. És azt látjuk, hogy sok Európai Unióban született valaha migránszülők gyermeke sokkal nagyobb kockázatot jelent a közbiztonságra, mint a frissen bevándorlók. Tehát itt a közvéleményt ezért formálni kellene, tájékoztatni kéne az embereket a valós összefüggésekről, és félbeközökítje az elnök a felszólalót. Neuser úr, aztán pedig Manszkur úr, és ő lesz az utolsó. Köszönöm szépen. Nem akarok kérdést föltenni, inkább ö, felszólítást szeretnék megfogalmazni. Eleget elemeztük, láttuk a helyzetet. Most azzal kéne törődni, hogy az európai parlamenti képviselő mi voltunknak hogyan felülünk meg a legjobban. Mit kell nekünk tenni. Óriási feladat ott jelent a több szolidaritás erősítése, a jobb együttműködés iránti lobby munka. Az utóbbi években ez nagyon visszaesett. Egyes országokban ugye 0,7 század százalékát, 10 százalékát fordítják a GDP-nek fejlesztésre, és én olyan országból származom, ahol volt mindenféle kormánykoalíció már kormányon, de egyiknek sem sikerült végül is a fejlesztés, együttműködést rendesen megfinanszíroznia. Ez a 0,4%-os hozzájárulása a német GDP-nek er-, erre a feladatra szégyenletes, mert alig több, mint a szegény kelet-európai országok 0,33%-os erre fordított aránya. Tehát az Addis Abebai júliusi konferencián arra kéne törekednünk, hogy az Európai Parlamentnek egy egységes, komoly fellépésével a tagállamokat rászorítsuk arra, hogy több kötelezettséget vállaljanak. Merkel és Oland elnökök ugye Ukrajnában képesek voltak közösen fellépni. Jó lenne, hogyha ugyanez az együttműködés jellemezné a migrációs és fejlesztési politika területét is. Köszönjük Manszkur úr, végül pedig Litinen úr, aki a mai utolsó felszólaló. Először is gratulálni szeretnék a felszólalóknak, kiváló előadásaikhoz és felszólásaikhoz humanista elkötelezettségük látszik a migráció mellett. Ugyanakkor azt látjuk, hogy ez egy, nem egy mai probléma. A probléma, a mai probléma csak annyiban különbözik a múltbelitől, hogy új aspektusokat vet föl. A migráció problémája strukturált, átgondolt megközelítést, jogi szempontú, szociális, humanista megközelítést igényel. Ezek legyenek a prioritások a jövőben. És nem lehet az embereket valóban megállítani, nem, ne is akarjuk őket megállítani, hiszen ők a diktatúrák, a korrupció, a háború elől menekülnek, és nincs jogunk ezeket az embereket abban megakadályozni, hogy egy jobb életet keressenek. Tehát jogértelemben is el kell gondolkodni azon, hogy a meglévő problémák ellenére is ö, fel kell karolnunk azokat, akik félnek, menekülnek, meg kell találnunk annak a módját, hogy hogyan lehet őket fogadni, befogadni, integrálni, és mindezt fejlesztési eszközökkel. Nem a migráció maga a probléma, hanem, hanem a, a migráció tudati felfogása az agyakban. Rix úr, ő az utolsó utáni, nagyon rövid leszek éppen ezért Szerintem nekünk parlamenti képviselőknek a következőképpen kéne eljárnunk. Ugye a DG hetek fejlesztési hetek németországi konferenciára kerül majd sor idén, és azon gondolkodunk, hogy a g hetek szakszervezetei is ugye összeüljenek, illetve hát össze is ültek már, és hogy ezt a keretet ki kéne használni ahhoz, hogy európai országai ö, érdekcsoportjai összefogjanak, és az egy európai ö, állásfoglalást fogalmazzanak meg, ha lehetséges, a következő hetek során, hogy ö, a G7-ek csúcs találkozóján a résztvevő országokat ezek az erők felszólítsák egy aktívabb, elkötelezettebb cselekvésre. Ezen gondolkodom, ez lenne a javaslatom, hogy ezen is munkálkodjunk. Jó ötletnek tűnik, köszönöm szépen. Mielőtt visszaadom társelnökömnek a szót, kérdezem, hogy az Európai Bizottság jelenlevő képviselője kívánna szólni. Köszönöm szépen. Tudom, hogy kevés az időm, ezért uh, csak a lényegre szorítkozom. Idén uh, ugye a fejlesztés évét éljük, és a bizottság Juncker féle kollégium is elkötelezett a téma prioritásos jellege mellett. És uh, a migrációnak a fejlesztési összefüggéseit is prioritásként kezeljük. A DEFCO-nál ezzel érdemben foglalkozunk, átadnám majd a szót a kollégámnak, ha megengedi. Tehát ez a téma, amivel foglalkozunk, egy tény. Nem mi döntjük el, hogy akarunk -e vele foglalkozni. Ez egy realitás. Ezzel foglalkozni kell. Létkérdés a migráció nem a fejlesztési politika hibája, ezt leszeretném szögezni. Mert sok területen próbáljuk segíteni a fejlődő országokban az élet minőséget. De érdekes módon van egy olyan összefüggés is, hogy ö, ha lehetőségeket teremtünk az embereknek a mobilitásra, akkor jobban el is vándorolnak tehát pozitív módon is hozzájárul a fejlesztési politika az elvándorláshoz furcsa módon. És ezért lenne szükség a cél és háttérországok jobb együttműködésére. A visszatoloncolás, és ennek csak egy aspektusa, a lot of research around it, so it's not just a small amount, it's much, much more than what we actually contribute. És Erről keveset beszélünk. És véleményünk szerint azzal is foglalkozni kéne, hogy a fejlesztési együttműködésen belül a migrációval kétféleképpen lehet foglalkozni. Egyfelől úgy, hogy a migrációt hatékonyabbá tesszük magát a lebonyolítását, és emberibbé, másfelől pedig szabályozzuk azt, és a szabályozott migrációnak is teret adunk, miközben a háttér okokat próbáljuk visszaszorítani. Ugye felmerült itt az emberkereskedelem, amit egyértelműen elítélünk és ami ellen fellépünk. Sokkal többet is el lehetne erről mondani, de hát tudom, hogy nincs erre már idő. Talán, ha megengednék, akkor a DJ Homebeli kollégámnak adnám át a szót, hogy ő is elmondja néhány aspektust. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném kihangsúlyozni, hogy mi a bizottságnál üdvözöljük a parlament kezdeményezését, hogy megtartottuk ezt az együttes ülést erről a fontos kérdésről. A parlamentben is folyik a munka, és a bizottság ugyanazt a megközelítést követi. Már évek óta a DG Home és a DG FCO szorosan együttműködnek, és megpróbálunk pozitív hatásokat elérni a migrációval kapcsolatban. Nem kívánok most hosszasan szólni, a kollégám már nagyon sok mindent elmondott, és kevés az időnk is, de szeretném megemlíteni a következő európai migrációs agendát, amelyet majd május végén fogadnak el. Ahogy többen is elmondták, a politikai migráció kérdése politikai prioritás az EU számára, átfogó, hosszú távú politikára, koherens politikára van szükség. Én holisztikus szót most nem használom, hát mondhattam volna ugyan, mert tényleg a holisztikus és átfogó megközelítésre van szükség. Ennek az agendának az alapját a Junkers terv prioritásai adják majd hatékony, jól kezelt a szabályozott migrációt támogató, az szabálytalant visszaszorító politika, harmadik országokkal folytatott együttműködésnek is fontos szerepe lesz hiszen az egész migrációs folyamatra kiterjed ez a politika kezdettől fogva, a származási országból történő elindulástól egészen a e, célországba való megérkezésig, amelyek ugye jellemzően európai országok, és ezután foglalkozni kell, hogy olyan fogadják a migránsokat ezek az országok. Megemlíteném még, hogy a fejlesztési együttműködés megítélésünk szerint, és ez majd az, ebben az agendában is így lesz pontosan benne. Tehát a fejlesztési együttműködés fontos abban a szempontból, hogy a partnerországokhoz fűződő kapcsolataink erősödjenek, és feltárjuk a szamálytalan vagy kényszerű migráció okait Ma sokat beszéltünk a kockázatokról, kihívásokról, arról, hogy milyen tragikus a helyzet a földközi tengerben, sokan életüket vesztik, de itt lehetőségekről is szó van, erről ne feledkezzünk meg, ne csak mindig kockázatokról beszélünk, próbáljuk meg maximálisan kihasználni a lehetőségeket, azokat a pozitív hatásokat, amelyekkel a migráció együtt jár Európára és a fejlődő országokra nézve egyaránt. Köszönöm a bizottságnak a hozzászólásokat. Nagyon sok kérdés hangzott el, nagyon nagy nagyon nehéz feladat előtt állnak a mi kedves előadóink, mert öt percük van mindannyiuknak, hogy reagáljanak, válaszoljanak. Hát 12.35-kor mindenképpen be kell fejeznünk legkésőbb. Ambrózi úrral kezdeném, ugyanabban a sorrendben haladunk majd. Megpróbálok nagyon rövid lenni. Az outsourcing, a menekültügyi folyamatok bizonyos részeinek a kiszervezése, externalizálása, tehát nem ilyen szavakat szeretnék én használni. Uh, mint az outsourcing. Hogyha emberek életének a megmentéséről van szó, akkor bármilyen együttműködési forma jó. De a kérdés az, hogy mi történik akkor, miután kimentettük a tengerből ezeket az embereket. Meg kell teremteni a körülményeket, bizonyos standardeket, hogy folytatni kell a segítséget. Tehát mi történik akkor, amikor már meg kimentettük őket, de hát valahova elkerülnek. A múltban Európa a határellenőrzést externalizáltam, ugye a korábbi líbiai rezsimmel volt ilyen megegyezés. Most ehhez a modellhez hasonló nem lesz valószínűleg. A prioritás továbbra is az, hogy megvédjük az embereket, és nem a határ őrizetre helyezik hangsúlyt, tehát fordított a helyzet, illetve a prioritási sorrend amikor arra beszélünk, hogy a menekültügyi folyamatokat kihelyezik valamilyen más országban, nos, önöktől, a képviselőktől hallottuk azt, hogy az egyik kérdés, amivel Európának foglalkozni kell a migrációs nyomás kapcsán, az a belső szolidaritás. 28 ország kell, hogy megossza a terheket eh, egymás között. Kicsit bizarr, hogy más Európán kívüli országot kérünk arra, hogy szolidáris legyen Európával a tehermegosztás kapcsán, amikor Európa saját maga ezt nem teszi meg. Itt az EU hitelessége forog kockán hiszen az EU global player, és nem csak global payer, ahogy ezt valaki mondta. A kvótarendszer is elfelvetették a kvótarendszert, és biztosítani kell, hogy a 28 tagállam azonos módon vegyen részt a migrációs kérdések megoldásában, már nagy előrelépést jelentene egy ilyen rendszer is. Ezt a humanitárius koridor javaslatát meg kell végvizsgálni. Ez valóban igaz, hogy ez az emberkereskedők, embercsempészek üzleti modelljét jelentősen sértené, de azért ez még nem elég ahhoz, hogy ez egy jó válasz legyen. Itt nem, persze nem elefánt csontoronyűbe akarjuk bezárni magunknak. Emberkereskedelem, embercsempészet Európán belül is van. Ez a hálózat hatékonyan működik nem csak a külső kapcsolatok miatt, hanem itt az EU belüli kapcsolatok miatt is. Ugye a humanitáris korridor talán sok problémát megold, de hát Európán belül is küzdeni kell az embercsempészet és emberkereskedelem ellen. És végül a fogadás kérdése itt Európában és más régiókban. Mi ezt az elvet és azt a politikai modellt támogatjuk, és az egész világon nem csak a mi régiónkban. Tehát ami a befogadást illeti, a világ sok régiójában, ahonnan indulnak a migránsok, már sok jó gyakorlat kialakult. Törökországban például egy hét alatt Szíriából annyi menekült lépte át a határt, mint egész, mint egész Európába eljutottak 2014-ben és Európa, Afrika szarván is már tíz éve borzasztó nagy azok a száma, akik útnak indulnak hmm. a szomszédos országokba. Tehát a világ számos régióján meg kell nézni a példákat, talán tanulhatunk és elhangzott például Argentina. Talán Argentina egy olyan modell, amit érdemes lenne tanulmányoznunk. Köszönöm, Ambrózi úr. Rendeó nagykövet úr. Nagyon köszönöm. Néhány észrevételt szeretnék csak tenni. A meredék kérők és menekültek ügyeinek a áthelyezése harmadik országokba, az outsourcing, nos, erről a lehetőségről még nem folyt igazából vita, de hát arra számítanánk, hogy ezt mindenképpen el kell vetni, ez ellen fel kell lépni. Az EU a saját felelősségét áthárítaná a menekültek és migránsok fogadásával kapcsolatos felelősségét. Az EU felelőssége az is, hogy a saját területén gondoskodjon a migránsokról és az ellenőrzésről is. Az Afrikai Unióban tehát mi <clears throat> arra biztatnánk az EU-t, hogy ne gondolkozzon ebben az outsourcingban. A szomszédsági politika jelenleg nem rendelkezik elég kapacitással sem. Tehát ki, ki monitorozná, ki figyelni az ilyen folyamatokat, ki biztosítani a, a képzést, és ki mm, lenne elszámoltatható nem lehet egyszerűen csak megfizetni bizonyos szolgáltatásokat, aztán a felelősséget áthárítani valaki másra egy ennyire fontos ügyben. Rátérve a képzési, oktatási szempontokra, mind a két oldalon szükség van erre nyilvánvalóan, Afrikában is, közel-keleten, Ázsiában, EU-ban, annak érdekében, hogy lehessen integráció a közösségek szintjén, ugye, az elfogadás kérdése, ez is nagyon fontos, hogy megpróbáljuk megakadályozni, megelőzni azt, hogy a migráns közösségek kizárva, marginalizálódva érezzék magukat. Ezt meg kell akadályozni és el kell ítélni hogy itt lavina szerűen érkeznének a migránsok. Nos, el kell fogadnunk talán jobban azt a tényt, hogy nagyon sokszor, akár mm, döntés miatt, akár csak magától egyszerűen kialakultak ezek a jelenségek. A szíriaiak nem választották, hogy ez így legyen, sem az irakiak, sem a líbiaiak, akkor kinek a felelőssége ez? Ne tagadjuk el azt, hogy itt közös a felelősség a humanitérű is válságért, hogyha alapvetően kisiklanak, vagy rossz irányba mennek a folyamatok. És végül még néhány tény. A pénz hazautazá, hazautalások, ez kb. 60 milliárd Afrikába, és Afrikából, érte 16 millió a hazautalások, és 50 milliárd, vagy 16 milliárd, és 50 milliárd az illegális Amerik- Afrikát elhagyó pénz. Hát még nagyon sok mindenben lehet fejlődni. Én arra hívnék fel, hogy a helyes dolgokat kell megtenni, mert nagyon tisztességtelen lenne, hogyha elfordítanánk a fejünket, és nem látnánk az emberi szempontokat. Papadopoulos asszony, az első megjegyzésem azt kell, hogy legyen, hogy a legtöbb reagálás Európával függött össze, amikor megpróbáljuk a migrációt hozzákapcsolni a fejlesztés együttműködéshez. Itt alapvető mentalitásváltásra van szükség, Ugye a szíriai menekültek elsősorban Libanonba és Jordániában mentek, de meddig bírja ezt a terhet Jordánia és Libanon, és mi lesz Libanonban és Jordániában ezekkel a e, gyerekekkel? Hogyha nem ebbe az irányba fordulunk, akkor nem tudunk az igazi, vagy csak tüneti kezelést tudunk biztosítani. Két kérdés, az outsourcing és a kvóta rendszer. Sok minden elhangzott már az outsourcingról itt sok az aggály, hogy Nagykövet úr is az előbb erre rámutatott, minket is aggaszt ez a kiszervezési koncepció, ami nem új, már 2003-ban is felbukkant ez, súlyos aggályok vannak, eh, hogy akkor ki vállal felelősséget ezeket az emberekért, akik eh, ugye várják arra, hogy a menekült kérelmüket eh, feldolgozzák, addig várnak, mi történik, ha elutasítják őket, lehet, hogy egy évig, vagy akár kettőig is várnak valahol, mondjuk Egyiptomban, és addig ki lesz értük felelős jogi segítségnyújtást biztosítunk a számukra, miközben vizsgálják a, a kérelmüket, és hogyha elutasították ezt, mondjuk itt, amíg Egyiptomban voltak, akkor kérhetnek, nyújthatnak be még egy kérelmet Európában. Az emberek itt az életükért menekülnek, ezt nem lehet leállítani, akármit is teszünk. Ami pedig a kóta rendszert illeti, Cecilia Wikström említette ezt. Igen, erről folyik vita, de két dologról van szó. Egyrészt van a kvóta, eh, hogy eh, esetleg elosszák a menekülteket, és eh, van egy spontán menekült menedékkérőket kezelni próbáló rendszer. A kóta ugye egy közös európai erőfeszítés lenne, hogy egy közös felajánlás X számú menekült el, felvételére, elhelyezésére. Az elmúlt évben eh, a resettlement, ez a, eh, hogy elosszák egymás között a menekülteket a tagállamok, ez, ez a vita zajlott. És előbb is elhangzott, Scott Keller is említette, eh, vannak családi kötelékek, szükségletek, és mindig lesznek emberek, akik máshova akarnak menni. Még akkor is, ha minden tagállamra egy fix szám jut majd, eltérjük a körülmények a tagállamokban, és hogyha ezzel nem foglalkozunk, akkor az emberek nem akarnak majd maguktól mozel menni más országba. Nem elég itt rögzíteni a számokat, hogyha az emberek az tagállamok között szabadon mozoghatnak. Köszönöm, Reiter úr. Sok minden elhangzott a kóta kérdésről, ezt nem akarom megismételni, mert egyetértek. Outsourcing. Hát ez egy fantasztikus dolog, üdvözöljük, nézzük meg, hogy mit csináltak az amerikaiak, mikor ezt kiszervezték, mondjuk a falat és annak a védelmét magáncégekhez, és Európában is. Ugye ez a csúcs találkozó előtt fantasztikus, hogy ilyenről beszélünk, de Eh, hogyha egy magáncég eh, fogadja majd ezeket az embereket, hát az, hogy privatizáljuk ezt a eh, területet, elképesztő. Itt arról beszélünk, hogy 07 ot akarunk fejlesztési támogatásra fordítani GDP arányosan, de a kapacitás építésről keveset beszélünk. Északon, keleten, nyugaton, délen szükség van a kapacitások építésére, oktatásra. A kapacitás építés azt is jelenti, nem csak az oktatást, hanem a szabadidő eltöltését, kultúrát, mindenféle oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatást, tevékenységet, ez is kapacitás. Azután az NGO-k kapacitásépítése. Hagyj mondjuk egy példát. E, egy norvég szervezet e, Szíria és Jordánia határon e, 16 ezer taposó aknát távolítottak el a határvidékről. Tehát a kapacitás építés azt jelenti, hogy legyen kapacitások arra Jordániában, Libanonban, a menekült táborokban, ott helyben is dolgozzunk, és el kell ismerni azt, hogy szükség van arra, hogy önök is tudják ellenőrizni, hogy hova megy a pénz, mire fordítják a pénzeket. És az elő is mondta, igen, a tisztességes munka, az a tudcsalkozó rendjére kell, hogy kerüljön. nagyon az első hozzászólásomban mondtam, ugyanúgy, mint a védelem, a szociális védelem, és nem mindig csak a szakszeretekre mutogassunk ez ügyben. Fejlesztési politika, humanitárius segélyek kapcsán vannak nagyon jó hírű civil szervezetek és a szakszervezetek mellett, akik nagyon jól tudják, hogy mit csinálnak. Ez a csúcs találkozó, ez mindig tudott formálás, félemfelkeltő hatással is bír ezt ki kell használni. És végül az illegális szót nem tudom elfogadni, nem, nincs, nincs semmi illegális, szabálytalan szót használhatjuk. Hogyha valaki illegális migrációt mond, akkor kérem a tolmácsokat, hogy ezt szabálytalan migrációnak fordítsák le. Itt tudjuk, hogy elfogadjuk azt, hogy emberi jog, alapjog az, hogy valaki kivándorol, vagy máshol akar bevándorolni. Itt most befejezem, tovább dolgozunk, és majd az Európai Fejlesztési Év konklúziót le fogjuk vonni. Köszönöm szépen! Itt a, beszéletünk arról, hogy ugye mit fordítsanak a tolmácsok, de hát a tolmácsok azt fordítják, ami elhangzik jellemzően. Úgyhogy Köszönöm most a tolmácsoknak azt, hogy tovább maradtak. Aldibe is el fog készíteni egy véleményt erről. Az egyik korábbi főnököm azt mondta, hogy van ki felé és befelé menő utak, és annak van olyan feladat, ami egyszerűen túl nehéz. Itt egy nagyon nagyon borzasztóan nehéz politikai kérdésről volt szó, és köszönöm még egyszer az előadónknak, hogy eljött.